Três, um, dois, teste. Teste, um, dois, teste. Teste, um, dois. Teste, um, dois.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 az Az elnök. Újra megnyitom az ülést, és ismertetni szeretném az első szavazás eredményét, illetve megnyitnám a második szavazást is. A sürgőségi eljárásra irányuló kérelmek Kell kapcsolatosan ismertetném most az eredményeket, amelyeket nem olvasok fel egyenként, mert ezeket látják elvileg a kijelzőn. A többéves pénzügyi kerettel kapcsolatos rendelet, ezzel kapcsolatban a sürgésségi eljárásra irányuló kérelmet elfogadtuk. Akik nem a teremből követik az eseményeket, azok kedvéért elmondom, 684-en szavaztak, 670-en mellette, 13-an ellene, egy személy tartózkodott. A 2020 per 1-es költségvetés módosítási tervezetet szintén elfogadtuk. ...684-en szavaztak, 658-an mellette, 7-en ellene, 19-en tartózkodtak. A 2020 per 2-es költségvetés módosítási tervezettel kapcsolatos sürgőségi eljárást szintén elfogadtuk. ...684-en vettek részt, 678-an a szavaztak, 5-en ellene egy tartózkodás mellett. A 2020. évi rugalmassági eszköz igénybevétele, a 220 per 253-as dokumentumról van szó, a sürgőségi eljárásra vonatkozó kérelmet szintén elfogadta a parlament, A 2020 per 2053-as dokumentumra vonatkozó eredményeket kérném a kijelzőre. Tehát 2020 per 2053. It's the fle- ah, flexibility instrument number one. Egyes számú rugalmassági eszköz. Well, this is number two, but I have... A kettesnek az eredményeit látjuk a kijelzőn. Csak a dokumentum számát kaptam meg. 2020 per 2053, illetve 2020 per 2056 ezek a dokumentumok számai. Az egyes esetében tehát 684-en szavaztak, 657-en szavaztak mellette, 8-an ellene, 19 tartózkodás mellett. A második esetben a 2020 per 2050 6-os dokumentum esetében 684-en szavaztak, 664-en mellette, 6-an ellene, 14-en tartózkodtak. A rendkívüli tartalék 2020-ban történő igénybevétele a következő napi rendi pont. Itt is elfogadta a parlament a sürgőségi eljárásra vonatkozó kérelmet. Do you have that?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 we need the document number. Flexibility Instrument number, number zwei haben wir jetzt in dem A kettes számú rugalmassági eszköz. Egy kicsit elakadtunk most a számokkal, mondja az elnök. A rendkívüli tartalék 2020-ban történő igénybevételére vonatkozó eredményeket kérném. It is that unforeseen expenditures? Spielraums, ja. ja genau. Okay, also. Hier haben wir 684 Kollegen, die sich 684-en szavaztak, 679-en mellette, ellene 4-en szavaztak egy tartózkodás mellett. Aztán a különleges rugalmasság biztosítása az Európai Strukturális és Beruházási Alapokra vonatkozólag. Most már megjelent a képernyőn is. Az eredmény 684-en vettek részt, 680-nan igennel szavaztak, ketten nemmel, ketten tartózkodtak. Elfogadtuk tehát a sürgősségi eljárásra vonatkozó kérelmet. A COVID-19 válság kezelése érdekében bevezetendő egyedi intézkedések a következő 684-en vettek részt, 680 szavaztak igennel, ketten ellene, ketten tartózkodtak, itt is elfogadtuk a sürgési eljárásra vonatkozó kérelmet. A COVID-19 járvány által a halászat és akvakultúra ágazatra gyakorolt hatások enyhítésére irányuló egyedi intézkedések a következő 684-en vettek részt a szavazáson, 600 63-an szavaztak igenne, 6-an nemmel, 15-en tartózkodtak, itt is elfogadtuk a sürgőségi eljárásra vonatkozó kérelmet. Orvostechnikai eszközök 684-en szavaztak, 679-en igennel, 3-an nemmel szavaztak, 2-en tartózkodtak, itt is elfogadtuk a sürgőségi eljárásra vonatkozó kérelmet. Az összes sürgőségi eljárás esetében a módosítók benyújtásának határideje 14 óra, tehát még 12 perc van a módosítások benyújtására. A külön szavazásra, illetve részenkéti szavazásra vonatkozó kérelmeket holnapig lehet benyújtani. Tizenhét órakor következik az eredmények bejelentése. A többéves pénzügyi keretre vonatkozó módosításokról szavazunk most, illetve a COVID-19 járvány elleni intézkedésekkel kapcsolatos módosítások második felének a szavazása. Ugyanazon eljárás szerint szavazunk, mint ma délelőtt. A szavazás második körét ezennel megnyitom. 16 óra 30 óig, 30 percig lehet leadni a szavazatokat, 17 órakor ismertetem az eredményeket. Akkor most felfüggesztem az ülést.